Um, right, good morning. Well, I have the... Jó reggel. A jelentéstevő és a szocialista meg ALDE árnyék előadók itt vannak az első témánkra vonatkozóan. Azt nem tudom, hogy a többiek jönnek-e vagy sem. Azt viszont tudom, hogy Danuta is le kell, hogy vezényelje saját szakbizottsági elnöki eh, poszton az ülését. Ezért el kell kezdjük. Elmúlt 9 óra, Biztos vagyok abban, hogy a jelentéstevő és az árnyékeladó ismerik a javaslat hátterét. A bizottság 2012. júniusában állt elő a e javaslata. Eljárásjogi szempontból kicsit bonyolult a helyzet, mert végső soron a gozez jelentéssel kell összeilleszteni a két csomag, a két tupek tárgyában, a bizottság viszont nem szeretné frissíteni a javaslatot. Az alapgondolat az, hogy bizonyos változások adódnak majd a tanácsbeli elfogadás folyamatában. A bizottság azt mondta, szívesen meghallgatná mi véleményünket ezzel kapcsolatban. Mi meg ö, jóváhagyási eljárásra vagyunk jogosultak, csak igent vagy nemet mondhatunk. Ám persze azért lejegyezhetjük álláspontunkat. Reméljük a bizottság és a tanács pedig hát, figyelembe veszi a gondolatainkat. Ez volna az eljárás jogi háttér, megadom a fogalmazónak a szódanút a Hübnernek. Köszönöm szépen, Sharon. <clears throat> Ahogy mondta, ez a háttere a dolognak. 2002 óta a az Európai Unió jogalkotásában megjelent egy olyan eszköz, amely a tagállamoknak pénzügyi támogatást nyújt, akik ugyan nem eurozóna tagok, de a külső finanszírozáshoz nem tudnak hozzáférni. Ez lett ország, Románia és Magyarország, a három ország, amely élt ezzel az eszközzel. Aztán az eurozónából is léteznek ezek az eszközök a válság idején, amelyeket létre, létrehoztunk, és az FSM például, de ami a nem eurozónás országokat illeti, gyakorlatilag semmi nem létezett számukra, semmilyen pénzügyi eszköz. Végül a bizottság a létező jogszabályokat módosította, kiigazította és hozzáigazította az eurózónás országok változó keretéhez. Ez volt a módosítás, és ez a rendelet a pénzügyi válságot veszi alapul, új eszközöket vezet be, kölcsönök, hitelek, hitelfacilitások és mivel ez jóváhagyási eljárás. Két lehetőségünk van. Egy saját kezdeményezésű jelentést írunk, mint szakbizottság és mint parlament elfogadjuk ezt, és akkor hangot adhatunk a véleményünknek és az elvárásainknak a tanács felé, a tagállamok felé, hogy még milyen kiigazításokat szeretnénk a bizottsági javaslathoz képest, vagy hogyha nem tudunk saját kezdeményezési jelentést írni, akkor egy állásfoglalást fogadhatunk el itt a szakbizottságban, vagy küldhetünk egy levelet. De én remélem, hogy saját kezdeményezésű jelentés vagy állásfoglalás között döntünk majd, valamelyiket elfogadjuk, és nagyon kevés az időnk, csak január közepéig van lehetőségünk arra, hogy a jelentés tervezetet megfogalmazzuk, hogy aztán ide kerüljön január végén, <clears throat> és a plenárison áprilisban szavazhassunk. Úgyhogy itt a kihívás az, hogy a Jean-Paul Gozes jelentés vajon még mit tett hozzá a miénkhez ezen kívül. Szerintem az ECON figyelembe vehetne még néhány kérdést. Már a bizottsággal találkoztunk, akik ismerik a GOZESZ jelentés kapcsán a változásokat, és az újdonságokat figyelembe véve, amit a parlament bevezetett, a GOZESZ jelentésben módosítottak a javaslatokon. de reméljük, hogy még felkarolnak új dolgokat, ami az én és az árnyék jelentéstevők munkájából fakad. Ami a COSESZ jelentést illeti, nagyon fontos az, hogy az euró és nem eurozóna egyenlő szerepet játszon. Azok a kiigazítások a makroökonomiai kiigazítási programban, mert ez lép majd néhány monitorozó lépés helyébe, és a fokozott felügyeletet is módosítanunk kell, ez egy elővigyázatossági lépés. Az átláthatóság, beszámoltathatóság is nagyon fontos. Az ECON szakbizottságnak nő a szerep az egész folyamatban és a bizottság az eljárás új elemeit is ismerteti. Mi azt várjuk, hogy az átláthatóság fokozódik, és vannak kis kérdések is, amelyek változások a Jean-Paul Gozes jelentéshez képest. Van még néhány olyan kérdés, amit szeretnék bevenni az én dokumentumomba például bizonyos meghatározásoknak a nem pontossága, például a különböző eszközök közti átállás kérdése. Ezen kívül az, hogy a nem eurozónás tagállamok hogyan kell, hogy engedélyt kérjenek a bizottságtól ahhoz, hogy IMF kölcsönt vegyenek fel. Aztán az arányosság, szubszidiaritás, kondicionalitás, ez mind lényeges. Egy dolog van, amit nem tudunk megváltoztatni, de nagy kérdés, hogy a nem eurozónás országok egy pénzügyi biztosítékot kapjanak a felügyelet keretében, mert a, ezek az országok, akik részt vesznek, vagy akár azok is, akik nem vesznek részt az egységes felügyeleti mechanizmusban, ezeknek az országoknak nincsen a fiskál, fiskális menedékük. Úgyhogy ezt a fiscal backstopot kellene felvetni, mint témát. Aztán a probléma az, hogy a pénzügyi támogatás szintjei eltérhetnek. Itt az EU költségvetés szolgál kezesként 50-60 millió eurót nyújthat maximálisan, de ennél sokkal többre van szükségünk, úgyhogy ez természetesen potenciális probléma. De hogyha lehetővé akarjuk tenni azt, hogy a nem eurozónás országok a bankok újra tőkésítésében részt vegyenek, akkor ehhez más opciók kellenek. Például a kormányok közötti szerződések alapján új alapokat hozhatunk létre, például az ISM is így állt föl, de többre is adok példát a jelentésemben. Ennyit tudnék mondani a raportörök első jelentéséről, és januárban majd úgy prezentálom, hogy gyorsan haladjunk, ha remélem, hogy a közös jelentés a párhuzamosan köszönöm. Okay, thank you very much. Uh, I'll now come to the shadow. Köszönöm szépen, most az árnyékelődők jönnek. Először Szabin. Köszönöm, elnök asszony. Először is. Bár együtt, illetve jóváhagyást igénylen csak a téma, azért van mondani valónk ezzel kapcsolatban, és támogatom is a jelentéstevő javaslatát hogy saját kezdeményes jelentést, vagy legalábbis állásfoglalás szülessen az ügyben. Az előzetes tárgyalásokat követően annyit mondhatok, hogy álláspontom egybeesik a jelentéstevőjével. <clears throat> Úgy gondolom, a gazdasági és pénzügyi válság összefüggésében az eurózónán kívüli tagállam most több eszköz, pénzügyi eszközhez férhet hozzá. Ez egy fontos tényező, és fontos előrelépés is lehet a, a nem eurózónabeli tagállamok pénzügyi támogatása, javítása terén, ami a támogatás szintjét illeti, erről is beszélt a jelentéstevő. Szerintem jó dolog az, hogy egy 50 millió, milliárd összegos összeg ugyanaz marad, fennmarad, ám felvetném azt is, hogy mivel szeretnénk harmonizálni a feltételeket és az eljárásrendet, hogy az Arizonával azonos legyen. Tehát ugyanazt a hitelkeretet kellene alkalmazni. Persze politikai szempontból ez lehetetlen, de talán meg lehetne vizsgálni annak lehetőségét, hogy valamilyen működőképes megoldás szülessen ebben az irányban a menetrendet majd ki kell alakítsuk, tekintettel azokra a korlátokra, amelyek fennállnak, hogy saját kezdeményezés jelentés vagy állásfoglalás lesz. Nem, egészében véve szerintem jó az a jelentés. Köszönöm szépen. Ali Schmidt szó az ALDE részéről. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönetet tartozom Danuta Hübnernek is. Igen, már sor került az első eszmecserére a bizottsággal, és ezeket nagyon fontosnak tartom. Üdvözlöm a rendelet felülvizsgálatát. Osztom a Danuta Hübner véleményét, Mi szerint a nem euró zónák támogatása, pénzügyi, gazdasági támogatása kapcsán fontos, hogy célra törően gondolkodjunk. Nagyon támogatom azt, hogy a saját országom kapcsolódjon az eurózónához, és remélem, hogy saját lábunkon meg tudunk állni, de mégis ebben a mostani gazdasági zűrzavarban ez az eszköz rendkívül fontos. Az otthoni kormányom, és ugye én támogatom a kormányt. Túlságosan is azon a véleményem van, hogy Írország, illetve bizonyos más országok mindig is védelmet élveznek majd, de hogy mi történik a többi országgal, az csak az Isten tudja. Ugye ezt látjuk az elmúlt évek tapasztalataiból, a cunamitól senkit nem lehet megvédeni, tehát én is támogatom azt, hogy a koordinációt megerősítsük, és nézzük meg, hogy mi történik a szakbizottságunk többi jelentése kapcsán. Szükség van egy ilyen modern, rugalmas eszközre, úgy, ahogy ez körvonalazódott eddig. Az átláthatóságot, a beszámoltathatóságot javítanunk kell, gondolok itt a szakbizottságunk, illetve az egész Európai Parlament szerepére. Tehát támogatom az új, a két új hitel facilitás bevezetését, és úgy gondolom, hogy az egész rendszert meg fogja erősíteni ez a két eszköz, ugyanígy az LKB és a bizottság szerepét is. Van talán egy hiányzó elem, az Európai Parlament költségvetési felügyeleti szerepére gondolok. A bizottság a tőkepiacokon pénzt kölcsönöz, és ezt, hogyha jól értem, az európai költségvetés garantálja. Tehát biztosítékként szolgál az európai költségvetés, azonban a parlament nem szólhat bele a tagállamok számára folyósítandó hitel jóváhagyásába, és hogyha a visszafizetés nem történik meg a tagállamok részéről, akkor az Európai Parlament költségvetésének kell ezt korrigálnia, ehhez pedig növelni kell az Európai Parlamenti költségvetést, tehát a tagállami hozzájárulást. Azt hiszem, hogy ezt alaposan át kellene gondolni, és két kérdésre kell választ találni. Az első az Európai Parlament részvétele a hitelek jóváhagyásában, tehát egy költségvetési szerepet kell, hogy kapjon a parlament a hitelek, illetve a pénzforrások folyósításának jóváhagyásában, illetve meg kell vizsgálni, hogy ez milyen hatással lesz a parlamenti költségvetésre. Szerintem ez, ezzel a kérdéssel nagyon komolyan foglalkoznunk kell, és nagyon remélem, hogy jó válaszokat találunk majd, különben Én is osztom a jelentéstevő véleményét, és szerintem a Danuta Hübner kezében jó kézben tudhatjuk magunkat. Elnök, köszönöm szépen. Sven. Igen, elnézést kell kérnem. Eva Zsoli nevében, az árnyék jelentéstevő nevében nagyon aktívan dolgozott azon, hogy az izlandi válságot megoldja, és rangidős tanácsadóként dolgozott ott, tehát tud valamit arról, hogy mi történik az EU-n kívül, és remélem, hogy az ő bölcsességéből profitálhatunk. A tartalmat illetően Danuta Hübnernek köszönetet szeretnék mondani, hogy már kettő árnyék jelentéstevői találkozott szervezett. Reméljük, hogy az együttműködés továbbra is ilyen jó légkörben folyik majd. Ezen kívül, amit már a közös jelentésben elértünk, azt továbbra is folytatni akarjuk. De nagyon sok aggodalmunk így már belekerült a jelentésbe, például a demokratikus felügyelet a szociális igazságosság, a kondicionalitás területén. Nagyon fontos, hogy most megvizsgáljuk a kelet-európai országoknak a helyzetét, akik ugyan kaptak ezekből az alapokból, de némelyikükre úgy tekintünk a válság során, mint a jó tanulókra, de elfelejtjük azt, hogy milyen emberi áldozatok árán stabilizálták újra a makroekonomiai helyzetet, nagyon sokaknak fel kellett adni a lakhatásukat, nagyon sokan a szegénységi színvonal alá süllyedtek. Tehát nagyon jó lenne, ha megvizsgálnak ezeknek az országoknak a helyzetét és nem csak gazdasági elemzéseket vennénk figyelembe a programok elemzése során. Aztán az eljárási aspektust illetően ön is mondta, asszony, hogy a 352-es cikk alapján történik ez ez azt mondja, hogy egy saját kezdeményezésű jelentést írjunk először annak érdekében, hogy szembe tudjunk szegülni a bizottsággal és a tanácssal. Tehát akkor most nyitott a kérdés, hogyan biztosíthatjuk azt, hogy ők valóban teljes mértékben figyelembe vegyék az elvárásainkat. Jó lenne, ha eljönnének ide is, hogy elmagyarázzák, hogy hogyan teszik ezt meg. És szerintem a belső szabályzatunkat is újra át kellene olvasni. Ha megnézzük a helyzetet, akkor azt látjuk, hogy a 352-es cikk alapján több javaslat is érkezik majd. És akkor egyre nehezebb lesz a szerződést megváltoztatni, és az azt jelenti, hogy egyre több minden hárunk ránk. Ami a raportőr javaslatát illeti, a fiskális segítségnyújtást illetően a közös banki felügyeletben, ez nagyon hasznos. Használjuk arra ezt a jelentést, hogy vitassuk meg ezt a témát. Ez egy alapvető pénzügyi mechanizmus lehetne a kormányok stabilizálására. Ugyanez az eszköz segítségnyújtásként a bankok újra tőkésítéséhez használható lenne. Nincsenek jogi akadálya. Úgyhogy át kellene tekinteni, hogy mi a tapasztalatunk. Hogyan lehetne egy közös segítségnyújtást létrehozni. és a parlament számára a demokratikus ellenőrzés, hogy a programokat felügyelje, nyilvánvalóan ez kiemelt fontosságú. A COSESZ e jelentésben is szóltunk erről, és azt láttuk, hogy az ECON túl van terhelve. Ezért talán nem figyeltünk annyira oda, hogy mi történik a Romániában, Lettországban, és így tovább. hogy nem figyeltünk annyira az Európai Uniónak erre a részére. Pedig az otthoni problémák közvetlen eredményi voltak a válságnak, csak helyi tényezők is befolyásolták. Tehát szerintem beszélnünk kellene arról, hogy mit tehetünk itt a szakbizottságban. Ennyit mondanék, és köszönöm a jelentéstevő asszonynak az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az ECR részéről nem látok képviselőt, a GUE részéről sem. Nem tudom, hogy kére valaki szót. A bizottság képviselője itt van, megadom neki a szót. Igen, köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden, három szándékunk, három célunk volt ezzel a rendelettel. A nem eurozóna számára a biztonsági hálót megkívántuk erősíteni. Gondolok itt a hitel facilitásra, illetve a kölcsönzési mechanizmus rugalmasságára. Második cél a felügyelet megerősítése. Fine a pénzügyi felügyelet megerősítése, illetve Azt is el kell mondani, hogy a javaslatot júliusban fogadtuk el, mielőtt még a GOZESZ javaslat terítékre került volna itt a bizottságban. Azt megerősíthetem, hogy a bizottság részéről Mindenképpen célunk az, hogy a parlamenti módosító javaslatok, amelyek a GOZESZ szöveghez születtek, bekerüljenek ebbe a csomagba, persze remélve azt is, hogy a kettes csomag is ö, megvalósul, illetve átmegy. Ami az újratőkésítést illeti, föl kell vetnem, hogy lesznek gondjaink, a közvetlen újratőkésítése, a, a folyómérleg támogatás kapcsán. Itt egy pénzügyi problémáról van szó, amikor tőke beruházásról van szó, az sokkal kockázatosabb, mint az, amikor kölcsönzünk egy, egy tagállamnak. Az ESM keret lesz ezért felelős, tehát itt egy kölcsönzési kapacitás, illetve a hitelkockázatok felmérése nagyon fontos, mivel a költségvetés lesz a végső mencsvár pénzügyi szempontból, ahogyan Oli Schmidt is erre rámutatott. Nagyon fontos, hogy végül is az európai költségvetést érheti kockázat és esetleg negatív megítélés a hitelminősítő intézmények részéről. Tehát nagyon fontos, hogy tényleg megfontoljuk ezeket a lépéseket. Egy elég ö, nehéz helyzetben vagyunk, de készen állunk arra, hogy föltárjuk a jelentéstevővel közösen a lehetőségeket. Van egy eszköz, amely az elsemben létezik, és itt pedig nincs meg, ez pedig a bankok újra tőkésítésére vonatkozó hitel, vagy kölcsön. Ez kockázati szempontból kevesebb problémát jelent. Nagyon jó eszmecserékre kerül sor a jelentéstevőkkel, és reméljük, hogy tovább folytatódik majd ez a kiváló együttműködés Persze tudjuk, hogy nem együtt döntési eljárás keretében járunk el, de mégis a két szöveg nagyon szorosan kapcsolódik egymáshoz, ezért üdvözöljük a közös munkát. Um, Szabad? Sven, föltétlenül. Ha lenne időnk, érdekes volna végig gondolni azt, amit mondott. Két gyors kérdés. Ha jól értem, nem történik más az ISM-ben, mint hogy erőpeszítés történik arra, hogy a két kockázatot jogi szempontból szétválasszák. Ez ebben az esetben is megoldás lehet. Tehát a két külön entitást hozunk létre, akkor a keresztfertőzést elkerüljük. Tehát a, a hitel kockázatosabb része nem fertőzi a másikat. Ez szerintem jó érv, arra, hogy miért ne használnánk. Szerintem politikailag nem feltétlenül imádná mindenki ezt a megoldást, de ha a közös banki felügyelet ö, tekintetében lenne egy közös háttere a dolognak, ellenközösebben ismét egyenlőtlenséget teremtenénk. Én mindig aggályosan figyelem, hogy megfelelő feltételeket teremtünk-e, és mindenki számára egyenlőeket végső soron. Tehát ha negatív vélemény felé hajlunk, mi lenne az alternatíva? Egyrészt, másrészt el tudja képzelni a, a jogi különválasztást. Második dolog, hogy azt szeretném tudni, mit ért azon az, az a mondata alatt, hogy akkor veszik figyelembe a munkánkat, hogyha a, két, a tupek elfogadásra kerül. Ez a feltétel meglehetősen szokatlan. Felmerül bennem a kérdés, vajon feltételek feltételeinek a feltételeit megteremthetjük, mindent mindentől függő vétéve. A parlament is alkalmazhat hasonló módszertant, ám szerintem helyesebb volna, hogyha az együttműködés szelleméhez térnénk vissza több kérdésben is, ez segíteni a jogalkotás folyamatát. Az utolsó gondoltával kezdve, hogy elkerüljük a félreértéseket, mi ebben a teremben nagyon sokat dolgoztunk a tupek ügyében, és nagyon-nagyon sajnálnánk, hogyha elveszne ez a munka. Tehát nem így, remélem nem így érti, amit mondottam. A bizottság is a bizottság érdeke az, úgymond eladjuk a tanácsnak ezt a megoldást, amelyet a parlamenttel együtt érleltünk ki teljes mértékben. Úgyhogy mi is támogatjuk ezt. Ami még a szakmai kérdését illeti, anélkül, hogy bármiképp is prejudikálnánk a dolog kimenetelét. Támogatjuk, hogy az ön, támogatjuk, még egyszer mondom, Gigoldur az ön módosítóinak beépítését a szövegbe, ezt még egyszer leszögezem. Sőt, az ISM tárgyában gondolkozunk a jogi szétválasztás lehetőségén, ahogy az SPV esetén történt. Hogy őszinte legyek, a munka jelen szakaszában még nem találtuk meg annak a mikéntjét, hogyan léphetnénk ezt meg, anélkül, hogy negatívan befolyásolnánk a hitelkapacitást. Az ISM-ben dolgozó kollégákkal igyek, törjük együtt, törjük a fejünket ezen. Szakmai, technikai szempontból nehéznek tűnik a dolog. A hitelminősítők az egyhez közeli pontot figyelembe véve kombinációkat értékelnek a hitelkézésnél, tehát hasonló hatásmechanizmus várható a kifizetési mérlegben. Nem nagyon lehet varázspálcával megoldani a kockázat elkerülés dolgát. Legalábbis eddig még nem sikerült a hitelminősíték számításait figyelembe véve. Az SSM tekintetében az egységes backstop lehetősége kulcsfontosságú számunkra is, a mi értékelésünkben is. Azon országok számára, amelyek belépnek a rendszerbe opt-innel, és a bankmentési alapra is támaszkodnának, amely a következő években áll majd fel, számukra kell egy egységes backstopot teremteni, az SMS tudnék csak az eurozóna országokra vonatkozóan jött létre. El tudunk képzelni több lehetőséget is, például azt, hogy az ISM hitelkerettel a bankmentési alapban az érintett ország számára megnyitnánk ezeket, de más javaslatok is az asztalon vannak, elég korai szakaszban vagyunk még, egyfajta reflexiós szakaszban ez ügyben. Rendben. Danuta, csak nagyon röviden. Mindenkinek köszönet, és reméljük, hogyha saját kezdeményezésű jelentésünk lesz, akkor nagyon innovatívak lehetünk, és motiválhatjuk a többi intézményt. Nem csak arról van szó, hogy milyen konkrét megoldást találunk, hanem arra is, hogy hogyan illeszkedik a rendszerbe. Ami a fiskális segítségnyújtást illeti, és a bankok újra tőkítését, sítését mert most feledkezünk el arról, hogy hogyan <clears throat> oldják meg ezt nemzeti szinten. A financial backstop kérdése, ez az abszolút fontosságú számunkra. Mert még mindig nagyon nagy a kockázat a banki szektorban, különösen az IFSM alkalmazása után. A kiegészítő finanszírozások, révén nagyon sok a bizonytalanság. Hogy a banki szektorban Reméljük, hogy a felügyeletet az az intézmény viselheti, amelynek a legjobb a hm, hírneve Európában. Tehát szerintem nagyon kockázatos ez a művelet, és nagyon sok minden történhet még a jövőben. Így aztán az, hogy az ISM szerződés hogyan módosul, és az, hogy azok az országok, akik élhetnek ezzel a bank újratőkésítési vészvékkel, azok hogy teszik ezt meg, erre figyelni kell, mert az eljárás nagyon bonyolult. De a második lehetőség ott a finanszírozás kérdése felmerül, ez nagyon komoly és valós probléma. Honnan jöhetne a pénz? De aztán van egy olyan lehetőség, hogy ne csak a befizetett tőkét, hanem a begyűjthető tőkét is használjuk, csak úgy, mint az IMF teszi ezt. De a lényeg az, hogy valamit válasszunk, és abba az irányba haladjunk. De az, hogy semmilyen megoldást ne találjunk, az nem elfogadható. Így aztán ezért dolgozunk, és megpróbáljuk azt, hogy ez a fajta dupla, ez a kétszintű eszköz, ez működhetne és az EU költségvetésre, akkor a ránehezedő nyomást azt csökkentenénk. De nem is megyek ebbe bele, és ebbe a vitába, hanem köszönetet szeretnék mondani mindenkinek az együttműködésért. De elnök asszony, azt, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy mi kapjuk ezt a témát ezt a saját kezdeményezésű jelentést. Szerintem ez egy nagyon jó megoldás lenne, ha sikerülne elérni. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Danuta. Ahogy tudod, te is a szakbizottságok elnökeinek konferenciájára tovább kell vinnünk ezt a témát. Mi lenne, ha elkezdenénk megszövegezni, az állásfoglalásunkat, és akkor vagy állásfoglalás lesz belőle, vagy saját kezdeményezésű jelentés. De a lényeg, a tartalom, az készüljön közben. Ez így akkor megkönnyíti a munkánkat, és a koordinátorokkal is lehet majd egyeztetni, hogy a többi saját kezdeményezésű jelentés az hogy igazodik ez. Tehát nem tudok konkrét választ adni, de most ezt meg fogjuk vizsgálni. Így aztán nincsen pontosan ütemterve sem ennek a dolognak. Csak annyit tudunk mondani, hogy a fogalmazó ebben az esetben és az árnyék jelentéstevők már kezdjenek el dolgozni, és reméljük, hogy megkapjuk a szöveget, és addig addigra majd kiderítjük, hogy mi folyik. Hát sajnálom, nem tudok ennél pontosabbat mondani, de nem is lehet, mert hatalmas ez a munka. És nagyon sok saját kezdeményezésű jelentésünk van. Hát ez lett volna ez a napi rendi pont, most pedig a hetes napi rendi pont következik. Az értékpapír elszámolások az EU-ban, a központi értékpapír kezelők és az erre vonatkozó irányelv módosítása. Hát 9.40-kor kellett volna kezdenünk, majdnem pontosan időben is vagyunk. A módosítókat fogjuk áttekinteni. És Kay swinburne meg is adnám a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek figyelembe véve, hogy az árnyék előadókkal Strasbourgban nagyon jó ülésünk volt. Kiadtam a kompromisszumos szöveget mindenkinek, ezek technikai jellegű módosítások, és így működőképessé válik ez a jelentés. Csak hogy múlt héten egy pártok között közötti ö, megegyezést is megfogalmaztam a CSD-n keresztül, és az, hogy a kockázatokat hogyan csökkenthetnénk, amiket már beazonosítottunk. Tehát ezt a szöveget is kiosztottam, és remélem, hogy most mindenki gondolkozik azon, hogy a pártoknak elfogadható ez a szöveg. És szerintem az elnék előadók erre szeretnének majd reagálni, ezt láttam Strasbourgban. De csak ennyi, ennyit akarok mondani, mindenki megkapta a szöveget. És így szeretném hallani, hogy ez árnyék előadók mit gondolnak. Most, hogy már volt az esmecsénk, köszönöm. Okay, in that case... Rendben, ez esetben lépjünk egyenesen a néppárt előadó, árnyék előadó az Herbert Dorfmanhoz. A webstreamen is vetítik az ülésünket. A, a webstreamen nézők nem tudják, mi áll a dokumentumban. Reméljük kiderül a vita végére számokra is. Herbert. Köszönöm, elnök asszony. Tény, hogy a, az egész vita nagyon gyakra, gyakran az 52-es szikre koncentrál, amely a, a banki szolgáltatások mikéntjét taglalja, a központi értékmegőrző szerepkörét ezen belül, hogy az milyen formát ölthetne. A jelentéstevő Kate Swinburne múlt héten tette le az asztalra a javaslatát. Szerintem ez megfelelő irányba halad alapvetően. Szerintem a szabályozásban szabadás szigorításában abból kell kiindulnunk, hogy a banki szolgáltatások és a központi értékmegőrző közötti között szét kéne választani. Persze e, egyes kivételeket elő lehet irányozni, ám fontos, hogy egy világos európai engedélyezési eljárást vázoljunk fel, tehát a központi értékmegőrző is kínálhat banki szolgáltatásokat, amelyek kapcsolódnak a, a központi üzletágához, illetve abból adódnak, ám a, az kell legyen a szabályozás célja, hogy az értékmegőrzők Európában helyzete ezeknek az intézményeknek javuljon. A tagállamok, amelyekben e banki szolgál, illetve amelyekben a központi értékmegőrző szerepe megvalósul, az engedélyezési eljárásban kell, hogy megvalósuljon. Az Európai Bizottság által javasolt rendszerben, rendszerben az ESMA adná, ha, van az utolsó szó joga az engedélyezési eljárásban. Szerintem ez egy alapvetően független kezelését garantálja az összes értékmegőrzőnek. Ha ezek az intézmények ugyanakkor úgy döntenek, hogy egy külön modellt állítanak fel, az egy saját bankot állítanak fel, mely banki szolgáltatásokat nyújt, akkor mindenképpen észszerű volna ezeket a bankok, ezt a banktól megkövetelni a rendes banki engedély beszerzését, és ezt követően nyújthatnák a mert nem sok ilyen eset várható. A, az Európai Bizottság javaslatát kapcsolatban frakcióm lehetőségét látja annak, hogy olyan szabályozás jön létre, amely számunkra támogatható. A, azonban nem csak az 52 cikről szól az anyag nyilvánvalóan, röviden szólnék a többi részéről is. Egy sor módosítót nyújtottunk be, melyek célja az, hogy az úgymond skandináv értékmegőrzői modell valósuljon meg, ez szerintem észszerű, alternatív észszerű modell a központi érték megőrző munkájának ellátására. Tudnilik nem, kock, nem jár kockázattal, erőteljesebb átlatosságot biztosít az ügyfelek számára, tehát a módosítók, amelyek a skandináv modell megvalósítása irányába hatnak, frakciónk számára támogathatóak. Végül egy megjegyzés még, azon kapcsolatok, problémákról, amelyek az értékmegőrző és egyes tagállamok között fennállnak, szerintem nem észszerű minden kapcsolatot, mely feltárható az értékmegérző és egyes tagállamok által nyújt engedélyezés között. Tehát mindig kötelezővé tenni az engedélyezést, csak akkor kell engedélyezni a kapcsolatokat, hogyha interoperabilitást működtetnek, egyéb nem interoperabilitás alapján álló kapcsolatok nem kívánnak meg szerintünk külön engedélyezést. Köszönöm. Um, thank you now for the... Köszönöm szépen. Antolin. Quisiera en primer lugar agradecer a la ponente su espíritu. Köszönöm szépen, Ánok asszony. Köszönetet szeretnék mondani az előadónak az együttműködésért ebben a témában. Amikor az első módosítókat alkottuk meg, nagyon jó munkát végeztünk, és remélem, hogy nem sokára megegyezésre jutunk. A végcélunk az, hogy a központi értéktárrendszerünket megerősítsük, és a piaci rendszereket, amelyek ezekhez kapcsolódnak, ezen kívül, hogy egy stabil keretet hozzunk létre <clears throat> ezeknek az ügynökségeknek. Továbbá a munkájukat átláthatóvá szeretnénk tenni. Meg kell különböztetnünk az alapszolgáltatásokat és a kiegészítő szolgáltatásokat. Erről még vitáznunk kellene. Először is. A központi értéktáraknak mi az alapfeladata, és mi az, ami csak másodlagosan kapcsolódik hozzá. Nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a két kategória ne keveredjen össze, el kell különítenünk őket. Ahhoz, hogy ezt elérjük, időre van szükségünk, és az értéktáraknak is időt kell hagynunk, hogy ők szervezzék meg a saját munkájukat. Természetesen a módosítóknak az a célja, hogy kompromisszumot kössünk, és hogy garantáljuk a befektetőknek, a részvényeseknek a jogait. és biztosítsuk azt, hogy következetesen működnek a központi értéktárak. Tehát az átláthatóság, a tájékoztatás megemészhetősége nagyon fontos, mert mindennek nyíltnak, és nyilvánosnak kell lennie, nem szabad megkülönböztetnünk a piaci résztvevőket. És ez természetesen azt is jelenti, hogy a KKV-knak az érdekeit figyelembe kell venni. De ehhez pártatlannak kell lennie a rendszernek. Már folytattunk megbeszéléseket és nagyon jó volt a hangulat a múlt héten, meg vagyok rá győződ, hogy megoldást találunk. Elna, köszönöm. Én vagyok az Haldénak az árnyék jelentéstevője, úgyhogy megadom magamnak a szót. Az Aldéban nagyon eltérnek a vélemények. Szerintem ez a kérdés mindig fölveti ezt attól függően, hogy mikor olvassa ezt az ember, mindig másképp látja ezt. De a bizottság, hogy előírta az, hogy az alap és a kiegészítő szolgáltatásokat elkülönítsék a központi értéktárak, ezt nem tartjuk megfelelő megközelítésnek, és ezt kitöröltük. Azt, hogy ezeket a központi értéktárakat, különösen a nemzetközi értéktárakat kockázatelemzés alapján besoroljuk-e? <clears throat> hát mi úgy gondoljuk, hogy a kockázatokat csökkenteni lehetne, és meg jobban elő kell készíteni ezt, hogyha ezt a megoldást választjuk. Tehát Foglalkozhattunk ezzel a kérdéssel, de csak most gondoljuk ezt így. Ezen kívül, hogyha az értéktárok banki szolgáltatásokat is nyújtanak, akkor nagyon fontos pénzügyi fegyelmi követelményeknek kell megfelelniük. Ha nehézségekkel kerülnek szembe ezek az ügynökségek, akkor ki kell őket segítenünk. És én azt gondolom, hogy ezek a fegyelmi elvárások a CRD, a négyes CRD keretében lefektetésre kerülnek, és ez meg kell, hogy feleljen a válságkezelés irányelvnek. Ehhez a likviditási kockázatokról tanulmányokat kell készíteni, ezen kívül a hármas pillérben történő publikációs kötelezettségekről is. Hát én nem vagyok róla meggyőződve, hogy az, hogy az egy plusz kettes felépítést támogatjuk, az ellenezni a versenyképességet, hiszen már így is úgy is ebben a tűzben tartják a vasat, tehát szerintem a helyzet nem javul ezzel. De az nagyon érdekelne engem, hogyha egy szimmetrikus elrendezést alkalmazunk, hogyha az értéktár bizonyos, limitált szolgál, banki szolgáltatásokat nyújthat, akkor ez az elméleti megközelítés szerintem egy szimmetrikus rendszert eredményezne, és nem is megkülönböztető jellegű. Szerintem nem így vagy úgy kell döntenünk, hanem kevert rendszert kell alkalmaznunk, és az átláthatóság majd segít ezen a hetes cikről, hagy mondjak valamit, és a jogorvoslatról. Szerintem rugalmas az új rezsim. És nincsenek előre nem látható piaci következményei. Ahhoz, hogy a KKV-k használják a tőke piacokat, <clears throat> ahhoz eliminálnunk kell azt, hogy a befektetők számára nagyon nagyok legyenek a kockázatok, például a buying kockázatok esetében. olyan időkben, amikor maguk a bankok is küzdenek a kölcsönnyújtással. Szerintem a kevésbé likvid pénzügyi portfóliók segíthetnének ezen, és az ellenőrzésnek a fokozása. Nagyon fontos a likviditás megőrzése. Az ugyan igaz, hogy a KKV-knak a értékei és a kevésbé likvid értékek ugyan nagyon nagy kihívást jelentenek abból a szempontból, hogy hogyan vonzhatnánk a befektetőket, mégis realistának kell lennünk. Nem akarjuk azt, hogy az átlátható piacokról kiszoruljanak ezek az értékek kevésbé átlátható piacokra. Úgyhogy szerintem támogatnunk kell a, ezeket a piacokat és a kevésbé likvid eszközöket is. Ami az értéktárakat életi, amelyek az 44 és az 54 cikkben lefedésre kerülnek, a banki szolgáltatásokat nyújtók a MIFID keretében, nagyon fontos, hogy azok, hogy akik a CSDR keretében engedélyeket kapnak, azok esetében is ellenőrzéseket folytassunk, és jelentést tegyünk a bizottságnak a versenyt nem szabad hagynunk eltorzulni, és nem szabad az egységes piacra negatív hatást gyakorolni. Ha ezt megtesztük, akkor az adó befizetőknek nem lesz elég garanciája, és ezt el akarjuk kerülni. Ha ez mégis bekövetkezik, akkor a bizottságnak be kell avatkoznia. 33-as cikk. Szerintem, ahol az értékeket kölcsönzik az értéktárak, azok természetesen az ESMA, az ISCB és az ISRB nyomán adatokat tárolhassanak. Tudom, hogy az ECB-vel ők cserélhetnek információt, de ha <clears throat> szerintem, ha a tájékoztatást megkönnyítjük, az jó megoldás. Ami az FSB-t illeti, az, hogy a jogi személyiséget könnyebben lehessen beazonosítani, a hatóságoknak a feladata az, hogy közös normákat szabjanak meg, és így segítsek azt a munkát, amire már utaltam. Kettes cikk. Az értéktárok nyílt, átlátható kommunikációt alkalmazzanak globálisan, azért, hogy a hozzáférést megkönnyítsék. Hát, szerintem én ennyit tudok mondani, és köszönet a raportőrnek, Elnézést, hogy mivel triológusokon veszek néha részt, nem tudok mindig ott lenni, de hát ez az elnök élete. Most a zöldek részéről Jean-Paul beszél. Merci, Madame la, la Présidente. Euh, je voudrais dire à Madame... Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném elmondani a jelentéstevőnek, hogy hála a munkájának jó úton haladunk, és megfelelő megállapodás születik. Eléggé általános jellegű megjegyzéseink vannak, tehát a jelenlegi megállapodás eléggé általános jellegű, itt, és nem részletes, itt ugye az 52-es cikkeiről van szó, hogyan lehet megfelelően szétválasztani a rendelet különböző tevékenységeit, a banki tevékenységeiket annak érdekében, hogy a kockázat e, ne kerüljön áttételre, tehát ne kerüljön át a banktól a betétesekhez. Fontos, hogy elkerüljük ezt, a, ezt az áttételt, hiszen ez katasztrofális lenne. Swinburne asszony egy megfelelő gátat próbál javasolni, tehát egy elég szigorú szétválasztását ezen tevékenységeknek, és most még előttünk áll a kompromisszum lehetősége, azonban ez nem teljesen egyértelmű. Bizonyos esetekben ott vannak a szétválasztott, illetve nem szétválasztott entitások. Egy nagyon bonyolult rendszer áll fel, amely bizony ki van téve a hibáknak, illetve a rossz áramlatoknak, ezért véleményünk szerint nagyon fontos az, hogy kitartsunk az alapelv mellett, ez pedig az, hogy a két tevékenységet teljesen külön válasszuk, egyrészt a rendelet tevékenységeit, másrészt pedig azt a lehetőséget, hogy egy korlátozott bankengedélyt hozzunk létre megfelelő formában. Tehát, amint ez az alapelv megszületik és leszögezésre kerül, így kialakíthatjuk a célkitűzést, egy átmeneti időszakot vezethetünk be, mondjuk egy két-három éves időszak elteltével lehet egy felülvizsgálatot tartani, tartani, illetve átmeneti intézkedéseket lehet hozni annak érdekében, hogy az ágazat alkalmazkodni tudjon az új rendelethez. Tehát összességében dióhéjban eléggé egyértelmű az álláspontunk, az elvhez szigorúan ragaszkodni kell, tehát a szétválasztáshoz, azonban a alkalmazást illetően rugalmasságot szeretnénk, különösen az időkeretekre gondolok. Köszönöm a gújatól, senkit nem látok. Akkor menjünk tovább. A többi jelentkező következik. Szára ilyen Tyson akar még jelentkezni? Valaki, van még valaki, aki hozzászólna? <clears throat> no, akkor Szara. Köszönöm, Sharon. Köszönöm a jelentőstevő jó munkáját. Én is támogatom azt az álláspontot, hogy egyenlő módon kell bánni a két, bánni a két modellel. Ám szerintem a direct holding modell sokkal hatékonyabb. És Dorfman úr mondandóját is támogatom a skandináv modellel kapcsolatban, az valóban átláthatóbb, tudnilik. A leghatékonyabb és optimálisabb megoldásra kell törekednünk, a módosítóim ez irányba mennek, igyekszem egy kicsit az ambíció szintjét emelni ezekkel, mert a jövőben ez fontos lehet. Az egységes európai SEPA rendszert illetően hasonló értékpapír térségre kéne törekednünk, a SEFA névem. A 128-as módosítom azt mondja, hogy a hitelközi piac az értékpapírok tekintetében, rendezések tekintetében kell legyen a célja a belső piac jó működésé megvalósításának. Ha ezt célként határozzuk meg, akkor közös normákra van szükség és teljes interoperabilitásra. Minden résztvevő hasonló sztenderdek alapján kell működtesse rendszerét. Ahogy a SEPA-ban az történik is már. És úgy kell összekapcsolni a résztvevőket, hogy ugyan egyszerűen lehessen vásárolni értékpapírokat külföldön, mint, a, mint otthon. A 131-es módosítomban azt is kimond, arra sem mutatok, hogy egy érték megőrző szolgáltatása révén bármely, megtakarít, bármely értékpapírba tudjon befektetni a befektető. Azt is javaslom, hogy 2017 után egy ö, munkanapra szűkítsük a kereskedés lezárásának napját, akár és még 2020 után egy napon belül legyen zárható az ügylet, akár real-time alapon. Nagyon nagy pénzeket lehetne megtakarítani e módszertan mentén, és az átláthatóság is javulna ezen módosítók révén. Köszönöm a jelentéstevő munkáját, és várom a együttműködést önökkel. Köszönöm, Marian. Voorzitter, voorzitter, ik kan heel kort zijn, want ik heb in mijn amendementen gefocust op één bepaald aspect van het commissievoorstel. Köszönöm szépen. A bizottsági javaslat egyetlen gondolatára szeretnék kitérni, ez pedig a banki szolgáltatások szétválasztása. Osztom tehát a véleményét. Szeretném az egyetértésemet hangoztatni. Véleményem szerint semmi oka nincs annak, és nem hiszem, hogy meg tudnak győzni, hogy csak egy lehetőséget érvényesíthetünk. Szerintem mind a kettőnek párhuzamosan kell haladni, tehát a kettő plusz kettő is egy választási lehetőség, de a kettőt vehetjük párhuzamosan egymás mellett. Ugyan an, an, ugyanazt a szigorú, prudenciális feltételeket, ugyanazokat kell érvényesíteni, és megfelelő, egyenlő játékteret biztosítani. A bizottság azt mondja, hogy a 2 plusz 2-vel a kockázat alacsonyabb szintű lenne, a verseny pedig növekedne, illetve lehetővé tenné azt is, hogy a rendszer javuljon, fejlődjön. Ezek nagyon is érvényes okok, tehát ugye a kevesebb kockázat, a több verseny, és a többi erre mind nagyon nagy szükség van. A kérdés azonban az, hogy a mostani javaslat ezt szolgálja el, és ezzel kapcsolatban vannak kérdőjelek, vannak kétségeim, ezért módosítót nyújtottam be. Szerintem a két modellnek párhuzamosan kellene futnia, és nem hiszem, hogy a kötelező 2 plusz 2 modell mellett kellene láncsát törnünk. Rendben. A bizottság szeretne hozzászólni? Jennifer. Yes, thank you very much. Um... Köszönöm szépen. Általánosak lesznek a megjegyzéseink, nem a részletekre vonatkoznak, de a megjegyzésekre reflektálunk. Először is ami az értékpapír és a banki szolgáltatások elkülönítését illeti. Nyilván ez benne van a javaslatunkban. Mi úgy gondoljuk, hogy a szegregált modell a biztonságosabb modell, és a biztonság a legfontosabb. Aztán Tyson asszony, hogy a két rendszer párhuzamosan működjön. Mi inkább azt szeretnénk, ahol a szegregált modell lenne az alap, és az integrált modell lenne a kivétel. Mert megint csak a szegregált modellt, a szétválasztott rendszert támogatjuk. Az önmegjegyzésére reagálva, a buy-in időszakot illetően, értjük a módosító okát, amit az árnyék előadók benyújtottak, és a rugalmasságot arra szükség van, igen, ezt is értjük, de a konkrét példáknak a szabályzáson nagyon nehéz, és nagyon nehéz jogilag megoldani ezt. De megvizsgálhatjuk ezt hogy a buy-in időszakot bizonyos termékek esetében hogy lehet elnyújtani. <clears throat> Például a juttatást fogadó fél részéről, hogyha van ilyen szándék. Ezek után a skandináv modellt illetően, illetve a direct holding modellt illetően, az omnibus rendszerrel szemben szeretném fölhívni a figyelmet arra, hogy jelenleg most folyik a jogalkotás az érték papírokra, és ez horizontális inkább, nem csak ezt a kontextus vizsgálja meg, tehát eseti alapon kell megvizsgálnunk, hogy hol megfelelő horizontális a megfelelőbb megoldás, és ez a jogalkotás jövő év tavaszán születik meg. Elnök? Hát majd hiszem, ha látom. Köszönöm szépen. Okay. tessék. Köszönöm. Köszönöm a bizottságnak is, és az árnyék jelentéstevők egyetértenek, hogy a bank és az érték tárnak a kombinációja legyen a szabály, és ne a kivétel. Akik most ilyen vegyes modellt működtetnek, hogy működjenek-e, szerintünk igen. És majd a bizottság pedig azt gondolja, hogy térjenek át inkább külön működő rendszerre, de szerintem majd erre új évben térünk rá, nem karácsonykor. Figyelembe véve, hogy a bizottság úgy gondolja, hogy az elkülönített rendszer jobb, ezért egyeztetnünk kell a zöldek és a néppárt álláspontját. A direct holding modellt illetően már megpróbáltuk felkarulni a módosítókat, és szerintem a jogorvoslatot eset, esetében is. Szerintem a buy-in javaslatok, ezek nem kötelezőek, hanem a juttatást kapu kezdeményezésére kezdeményezhetők a kevésbé likvid értékek esetében csak szerintem az a cél, hogy az értékek többségét lefedje a jogalkotás, ne csak a kisebb részét. Az átláthatóság nagyon fontos. A pártoknak a legtöbb módosítója. Erre vonatkozik minden szinten nagyon fontos, hogy minden szinten működjön a rendszer. 128-as cikk. Sarah egyet értünk, de ahhoz, hogy ez sikerüljön, ahhoz kell ez a még meg nem született jogalkotás. Úgyhogy az a kérésünk. Kérem, már olyan régen húzzák ezt a témát. Mindig önök után loholunk, és mindig eltolódik az időpontja. Már négyszer halasztották el. Megkaphatnánk végre? Mert nagyon sok kérdés, ami felmerült, meg könnyebbé válik, ha megszületik a jogszabály. A jogütközést, illetve reméljük föl tudjuk karolni a módosítókat. Meg kell tennünk a, az egységes piac megalkotásához ezen a téren. Ami pedig a rövidítést illeti, szerintem találhatnánk egy másikat esetleg, de majd meglátjuk. Figyelembe véve, hogy ez technikai jellegű dosszié, nagyon sok egyetértési terület van a frakciók között. Aki nem árnyékelőadó, de érdekli a téma, ha szeretném megkapni a dokumentumot, és úgy érzi, hogy nem kapja meg, akkor kérem lépjenek kapcsolatba az irodámmal, és kaphatnak másolatot, ez nem titkos, nyilvánosak. Ha segíteni szeretnének, akkor kérem tegyék meg. És a technikai dossziéra is ez vonatkozik. Én csak ennyit mondanék. Múlt héten beszéltünk már erről új évre szerintem előre haladunk majd, ami a banki szolgáltatásokat illeti. Ez szerintem ez az, amit a frakciók között egyeztetni kell. Én nem szeretnék csak többséget, hanem azt szeretném, ha működnénk, ahhoz, hogy versenyképesebbek és átláthatóbbak legyünk az EU-ban. Köszönöm szépen! Uh, Köszönöm szépen, Kay. Célunk az, hogy január 21-én szavazzunk a bizottságban jövőre, illetve májusban kerül majd sor a plenáris ülésen erre a témára, így kellő időnk lesz a trialógushoz. Köszönöm szépen a munkát, és egyetértek veled. Nagyon fontos, hogy ezek valóban napirenden maradjanak, hiszen lehet, hogy várunk, várunk addig, amíg erre vonatkozóan törvények születnek. Következő napi rendi pont a szavazás. 10.30-kor kezdjük a szavazást, ez pedig azt jelenti, hogy egy rövid szünet következik fél 11-ig. Köszönöm. Köszönöm.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

okay. Whoops, had you there. <laughs> um, right, I think it's, it's voting time. Azt hiszem eljött a szavazás ideje. Elnézést kérek. Az elnöki közlendőket kell most megtartani, mert elhalasztottuk Mário Drági meghallgatása idején tegnap az a technikai sztenderdekre vonatkozó delegált, delegált jogszabályalkotás ügyében kérem csöndet. Csöndet kérek, mert nem tudom elmondani az elnöki közlendőket, és szavazni sem fogunk, amíg nincs csend. Először is a bizottság az emír tárgyában delegált jogszabályt kéne fogadni a szabályozási technikai sztenderdeket, az ESMA és az IBA tekintetében ezeket a sztenderdeket szeptember végén jutották be, így a bizottság ez hónap végére az elfogadás, tette az elfogadás határidőt, december 19-e pedig a a határidő. A parlamentnek egy hónapos felülvizsgálati menetrendje van, csak a téli szünet előtt kapjuk meg az anyagot, így a parlament nem tudja végrehajtani az egy hónapos határidőn belül a felvizsgálati jogát. A szakbizottság nevében ezért azt fogom kérni, hogy egy hónappal hosszabbítsák meg ezt a felülvizsgálati határidőt, erre lehetőséget biztosít a mostani szabályozás. Az Európai Bizottság nem válaszolt azokra a megjegyzésekre, amelyeket az Ekonszak Bizottság tagjai tettek a technikai sztenderdek tervezetével kapcsolatban, amelyeket október közepén nyújtottak be, sem pedig az ehhez kapcsolódó jelentéstevől jött levelet, amit Werner Langen jegyzett, november közepén. Arra sürgettem a bizottságot, hogy lehetőleg gyorsban válaszoljon, és ezt figyelembe vehessük a parlament részéről a felülvizsgálat során ezen incidensek, események fényében, az, és tekintettel arra, hogy a téli szünet ö, csúszásokat okoz, remélem, hogy jogokatos folyamatában kicsit ö, éberebbek leszünk a menetrendet és a határidőket figyelembe venni, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy kizárjuk magunkat az éves ciklus ügyéből a delegált jogszabályok jóváhagyása során. A CRD, a MIFID és egyéb témadossziék ügyében is várható hasonló ciklus, legyünk tehát figyelme ezekre. Most pedig a háromadó trialog megbeszélések állása, az irányelv szabályozás, a tőkekövetelmények tárgyában. Múlt héten sorozatban két politikai párbeszédet tartottunk kedden és csütörtökön, amely a legfontosabb témákat lefette makroprudenciális kérdéseket és egyéb tőke ütközőket szisztemikus intézmények, az IBA potlagos hatáskörei, a leverage ráta és további témák. Ugyanakkor több napirendi pontot nem tudtunk megtárgyalni, egyes témákat viszont igen, a két aduló megbeszéléseken még szerdán kezelni tudunk a vonatkozó anyagok nem kerültek kiosztásra, még én sem kaptam meg a dossziékat, reméljük, hogy egy véglegesített szöveget, frissített szöveget megkapunk majd, amiért mi ezt megszerkeztik, így aztán a frakciókat tudjuk tájékoztatni a legfrissebb fejleményekről, a tárgyalások ügyében. A szakbizottság csak, csak két dolgot kell még elbeszélni, az európai kockázati tőke alapok és európai szociális vállalkozási alap ügyében közel állunk a megállapodáshoz a dánokkal, ám egy adójogi kérdésben elakadt az egyeztetés. Múlt héten találkozott tartottunk, és politikai megállapodásra jutottunk a két témában december elejére. Várható ez a koreper megerősítette, hogy ez ezt és a szakbizottsággal való újra konzultáció a eljárásrend 72-es szabálya szerint fog lefolyni majd a jelentéstevőket is meghallgatjuk. Filip, ezzel kapcsolatban mondandód? Vagy menjünk tovább? Menjünk tovább. Ha csak más nem, nincs ellenvetése, akkor a plenárison a megállapított szövegtárgyában vagy februárban, vagy márciusban szavazzunk. Miután a parlamenti tanács nyelvész, jogász nyelvészei megvizsgálják ezeket a anyagokat, van ellenvetés ezzel a konzultációs elvetéssel kapcsolatban, ha nincs, akkor megyünk tovább. Nem, még nem. Jó. Aztán ugyanezt kell, az eljárás követjük a hármas ö, hitelminősítői kérdése kapcsolatban. Novemberben született politikai megállapodás, a szakbizottsággal újra konzultálunk. Leonardo, szeretnél átvenni a szót? Grazie Presidente, solo per eh, confermare il, <clears throat> l'accordo Köszönöm szépen, elnök asszony. Csak szeretném megerősíteni, hogy megszületett az egyezmény, nagyon fárasztó munka volt, mert a parlament álláspontja nagyon eltért a tanácsért. Hogy köszönjem meg az árnyékelőadóknak. Alapvető fontosságú volt a hozzájárulásuk. Erről majd még szó esik a plenárison, ha nem tévedek, január 15-én. Csak ennyit tudok mondani, de tegnap már elmondtam a gondolataimat a ciprusi pénzügyminiszter látogatásakor. Köszönöm. Ha nincs ellenvetés, akkor a plenárison januárban, 2013-ban kerül megvitatásra dokumentum. Végül nemzeti és regionális számlák a tanácssal született egy megegyezés a nemzeti és regionális számlákról. Ez elősegíti azt, hogy a hatos csomagot megvalósítsuk. Írásban zárult le az tárgyalás utolsó fázisa. Mindenki megkapta írásban, én vagyok a raportőre, és most újra konzultálok önökkel elmondhatom, hogy még sok mindent képviselnünk kell a tanácssal szemben, és vagy lesz egy saját kezdeményezésű jelentésünk, vagy egy állásfoglalásunk. És a koordinátorok majd ezt megvitatják. De hagyj mondjak először köszönetet a jogász nyelvészeknek, mert kitűnő munkát végeztek a függelékekkel kapcsolatban. Több ezer oldalnyi volt, és a segítségük nélkül soha nem találtuk volna meg a lényeget. És hát újra átfésülik majd a dokumentumot, még mielőtt újra megbeszéljük a tanácssal. Van -e ellenvetés, hogy a plenárisra kerüljem? Nincs. Köszönöm. A 70-es szabály keretében majd kicsit komplikálódik a dolog. Majd meglátják. Philip de Bacchus jelentése. A KKV-k nem, elnézést eltévesztett. A Szikluna jelentés az európai statisztikákról. Készen vagyunk? Készen vagyunk? Teszteljük le a gépeket. Megnyitom. Nyomják meg a gombot. Right, okay. Who's voting to go on holiday? Okay, right. Szavazzanak arra, hogy akarnak-e nyaralni. Igen, jó. Akkor 34-en igen, ketten tartózkodnak. 41-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. B kompromisszum mellett. Nem, kettő részben. B első része. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 48-as módosító mellett ellentartózkodás elutasítottuk. C kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 52-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 55 mellett ellen tartózkodás. Szerintem elfogadtuk. Elektronikus az 55-ösre. Um, no, that's rejected. That was... Nem, elutasítottuk 17 mellette, 20 ellenne. Hát, akkor rosszul számoltam. E kompromisszum első rész mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk második rész mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 9-es mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. G mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellett ellen tartózkodás Ellenőrizzük, 62-es. voted, votes. Mindenki szavazott, lezárom. Elfogadtok 20 a 16-hoz. H. Három részben. Első rész mellett. Ellentartózkodás elfogadtuk. Második rész. Szóbali módosítóval. Nem, akkor... Edward, szeretném mondani valamit erről? A szóbeli módosító a kettes része vonatkozik, amelyet meg szeretnénk változtatni. A monitoring nemzeti parlamentek részéről. Tehát nincs felügyelet, monitoring a nemzeti parlamentek részéről, ez a klauzula lenne hozzá fűzni való. Rödi Kraca. Egyetértettünk, egyetértünk. Akkor nincs ellenvetés a szóbelével kapcsolatban. Akkor ezzel a kettes rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Hármas rész. Mellette ellene 63-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. 69 mellette ellene tartózkodók elvetettük. 70-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Nem, bocsánat. 71-es. Mellette. Ellene. Tartózkodók. Szerintem elfogadtuk, de nézzük meg géppel. A 71-es módosítót. Mindenki látta? Lezárom a szavazást elfogadtuk. 11-es módosító, ki van mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 74-es módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Nézzük meg géppel ezt is. 74-es. Mindenki látta? Lezárom. Elfogadtuk. I kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 78-as módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 79 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 80 mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 12-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 81 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodók elvetettük. Nézzük meg éppen még egyszer. Ó, elfogadtuk. Nem mondtam, hogy lezárjuk, de mindenki leadta. 2019 19 elfogadtuk. G kompromisszum, G, J kompromisszum mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. Kettes módosító mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. K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 elfogadtuk. 25-ös mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. M kompromisszum mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 28-as módosító mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 29 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 30 mellette ellene tartózkodok. Elfogadtuk. 31 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 32 mellette ellene tartózkodók el, elvetettük, Nóra kompromisszum mellette. Mi? Mi a baj? Volt egy szóbeli módosító ezzel a bekezdéssel kapcsolatban, a Nóra kompromisszumban. felváltottuk a harmonizáltat az egységesített kifejezéssel váltottuk fel. Akkor az egységes el mellette, ellene, ha nincs ellenvetés a szóbeli módosítóval kapcsolatban, amely egység egységes tette váltotta föl, vagy fordítva? Nekem nincs meg ez a szóbeli módosító. Tehát harmonizált. Mi folyik itt? Kiabál be valaki? Én sem tudom, most próbálok rájönni, mondja az elnök. Tehát az egységesítettet váltanánk föl harmonizáltra a szövegben. Akkor harmonizáltal. Mellette? Ellene? Tartózkodók? Elfogadtuk. Hármas módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Ó kompromisszum mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Négyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 38-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 5-ös okafogyott, 39 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 40-es mellette, ellene, tartózkodok, elvetettük. Most szavazzunk a módosított szövegről. Megnyitom a elektronikus szavazást. Mindenki látta a szavazatát? Akkor lezárom. 38 mellett egy tartózkodás, senki sem szólt ellene. Most a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk. Mindenki voksolt, lezárom. 39 mellette, senki ellene, egy tartózkodás. Sophie, köszönöm. Mielőtt az utolsó szavazást megejtjük, az első olvasatban való tárgyalások megindításáról, tehát hogy a magáról a felhatalmazásról. <clears throat> Teljes szívvel támogatom a jelentéstevő törekvéseit és a tárgyalásban való szereplését, ám szeretném aláhúzni, ahogy a többi vitában is, hogy amit mi itt elfogadunk, szerintem nem alkot koherens és egyenes rendszert. A függetlenség, az elszámoltathatóság és a demokratikus felügyelet világos meghatározásával. Ez inkább egy vegyes salát, ahol a kormányok, statisztikai hivatalok vezetői, bankok, még, még a számbevőszékek is mindenféle szerepet játszanak. Számomra nem világos, hogy mindez hogyan kapcsolódik össze. A vita során ezt ki is fejtettem a legutóbbi alkalommal, Szeretném a jelentéstevőt arra kérni, hogy törekedjen arra, hogy a tárgyalások eredménye egy koherensebb és átláthatóbb rendszer legyen. Hisz a demokrácia érdekét szolgálja ez, hogy tudjuk, hogy ki mit felügyel, és ki mitől független. Köszönöm, Filip, te is kértél szót. Szofi, egyetértek veled bizonyos szempontból, ezt a vegyes sártát, vagy spagettit vagy fölváltjuk egy kanelóni valami egyszerűbb, vagy pedig leöntjük egy jó szószal, mert a spagetti, ha jó szószt kap, azzal öntik nyakon, akkor az, az még egy jó megoldás is lehet. Ez tehát az első Econ szöveg, amelyet az új 70-es szabály alapján fogadunk el a trilógus tárgyalások eredményét illetően, tehát itt ez esetben kifejezetten el kell döntsük a tárgyalások elkezdését, erről külön szavaznunk kell. Az Ekon szakbizottság tagjának többsége kell legyen a, a többség, tehát nem a jelenlevők többsége, hanem az összes tag többsége, ez 25 plusz szavazat kell legyen. Ez a szokásos mandátumot erősítené meg a tárgyaló ott felhatalmazva, amelynek tagjai a elnök, a jelentéstevő és az árnyék előadók, vagy az alelnök az elnök helyében, aki esetleg, esetben az előadó lehet maga. Tehát, ez bocsátom szavazásra. Egyszerűbb, ha géppel tesszük, tehát a tárgyalások megkezdése első olvasatban a jelentés alapján. A szavazás címe a szokásos tárgyaló csapattal, kérem még szavazzanak pára, Mindenki voksolt, lezárom. 38 mellette. Egy ellene. Tartózkodás nincs. Ez zöld utat ad a tárgyalások megkezdésének. Köszönöm, haladjunk tovább. Philip de Becker jelentése jobb hozzáférés a hitelekhez a KKV-k számára. Ha a titkárság nincs is kész, én igen, kezdjük. Nézzük az eredeti szöveg mellett. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. A kompromisszum mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 20 B kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. BB kompromisszum mellette, mellette tehát ellene tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 34-es lefettük 35-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, C kompromisszum szóbeli kiegészítéssel a néppárt részéről, amely a helyi bankrendszert kívánja megerősíteni, van-e ellenvetés, akkor ezzel együtt szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 41-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 42-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 43-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 44-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 46-os mellette ellen, ellene tartózkodás elfogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ellenőrizzük még egyszer. Tehát a 48-ast ellenőrizzük elektronikusan. Lehet, hogy akkor most a hüvelykújak más irányba mutatnak. Mindig-mindig szóljanak, hogy ellenőrizzük hogyha gond van. Tehát tényleg elutasítottuk. Eredeti szöveg. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. D kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 52-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk. E kompromisszum. Két részben. Első rész. Mellette. Tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. FF kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk. Hármas cím eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 69 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, eredeti szöveg mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 70 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es cím mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 79-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Így kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es bekezdés mellette tartózkodás elfogadtuk. J mm, kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 91-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, K kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 94-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 5-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, l mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, M mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, MM mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, N mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 107-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, eredeti szöveg 20-as bekezdés mellette pillanat, miért nézzük, tehát 20-as mellette, ellene, tartózkodás elutasít, elfogadtuk, 6-os mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 109-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 111 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, eredeti szöveg, 21-es bekezdés mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 113 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 115-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 116-os két részben első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, ellenőrizzük azért. Kicsit furcsa jelzés. Votes closed and it was carried 20. Lezárom, elfogadtuk. Második rész mellett. Ellen, tartózkodás, elutasítottuk. 117 mellett ellen ellentartózkodás elutasítottuk, 118 mellett ellen ellentartózkodás elutasítottuk, 22-es bekezdés mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 119 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 120 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk, 121 mellett ellen tartózkodás, elutasítottuk. Ó kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 122 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. 127 mellett ellen tartózkodás, elektronikus 127. So have you voted? Votes closed. Lezárom. Elfogadtuk. 129 mellett. Ellen tartózkodás elfogadtuk. 130 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 131 mellett. Ellen tartózkodás elutasítottuk. 132 mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. 132 elektronikus. A néppár szerintem magára maradt. Lezárom. 22 17 ellenében elfogadtuk. 135 mellett ellen tartózkodásra utasítottuk, 136 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. P kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 140 preambulum bekezdéshez mellett ellen. 140 elektronikus. Lezárom. 20 a 20-hoz, úgyhogy elutasítottuk. Preambulum bekezés 1 mellette ellenetartózkodás elfogadtuk, egyes módosító mellett ellentartózkodás elfogadtuk, kettes mellett blokkban szavazhatunk. Jó, a négyest kivéve blokkban mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Akkor négyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Akkor az idézetek megvoltak, most jön a Q kompromisszum mellett, ellentartózkodás elfogadtuk. Tízes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenegyes mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenkettő mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. R mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. Tizenöt mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 17 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. C preambulum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 18-as mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 19 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 20-as mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 21 mellett ellen tartózkodás elutasítottuk. Empl 1 helyett m 2 mellett kett, ellenállt tartózkodás elfogadtuk. Empl 9-es mellett ellentartózkodás elfogadtuk. M 16 mellett ellentartózkodás elutasítottuk. 24-es mellett ellen tartózkodás, tehát az EMP 24-es elektronikus. Oh, increasing in numbers here. We've gone up to 41 present, right. Most már 41-en vagyunk, lezártom a szavazást. Elutasítottuk 19-22 ellenében. Imkó 14 mellett. Ellen. Tartózkodás. Elektronikus Imkó 14. No, we're voting IMCO 14. IMCO 14. Okay? IMCO 14. Has everybody voted? Ha mindenki szavazott, és megfelelően, akármi is legyen ez, akkor lezárom. Elfogadtuk 21-19-hez. IMCO 23, mellett ellentartózkodás elfogadtuk. Imko 24 mellett ellentartózkodás elfogadtuk. És ennyi. Úgyhogy a módosított szövegről elektronikusan megnyit. voted. I'm closing the vote. Lezárom. 39 egy ellenében nulla tartózkodás. Köszönöm. Liam. Liam, még nem boldog karácsonyt, Liam. What? Oh, I see. Right, so that's 40 in faith. Jó elnézést. Tehát 40-en mellette? Január 10-én találkozunk legközelebb. Mindenkinek jó szünetet, boldog karácsonyt! Filip! A január 7-i hétre a trialógusoknak van-e már ütemterve? Nem tudom, nem tudom. Meg kell néznem.